lezárom a vitát. Holnap folytatjuk a munkát, 2009. április 2-án csütörtökön 9-től 13 óráig. Az intraneten is lehet követni a vitát.